Ladies and gentlemen, I would like to start. Adoption of the agenda. Hölgyeim és uraim, akkor csapjunk a lovak közé, talán mondjuk a napi rend tervezet elfogadásával. Mindenki megkapta. I would like to remind you that uh, the enlarged bureau meets at the... Jó, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadtuk a napirend tervezetet. Az elnökség pedig zárt ülésen fogja meghallgatni James Morant az ülés végén, az Unió Egyiptomi Küldöttségének olyan kinevezett vezetője ő. A moldovai eh, külügyminisztert Lianka eh, urat meghívtuk március 21-i bizottságülésünkre, remélem senkinek nincs ellenvetése, illetve elmondanám, hogy március 21-én vitát szeretnénk szervezni az európai külszolgálat témájában. Készüljenek fel lélegben erre. Múlt héten érdekes vitát folytattam Kopler úrral. Az ENSZ főtitkár iraki különleges megbizotjáról képviselőjéről van szó, aki beszámolt az iraki helyzetről, illetve az Ashrafi táborról. Ha önök is egyetértenek velem, akkor szeretném elkívni az egyik következő ülésünkre annak érdekében, hogy egy eh, e témákról újra hallhassunk. Mondjuk nem Fritt Tel Egyetemben, aki az amerikai elnök képviselője egy témában. És talán Sajnálatos módon nem hallottuk az elnök úr kit említett, mert elfordult a mikrofontól, minden esetre még valakit meg kell hívni ugyanerre az ülésre. hármas napi rendi ponttal folytatjuk. Az Európai Parlament állásfoglalása a Bosznia-Hercegovina által elért eredményekről szóló 2011 évi jelentésről. Doris Pak a jelentéstevőnk, Úgy alapodtunk meg, hogy a módosítók határideje február 9-e 12 óra legyen, hogyha a kollégák ezzel egyetértenek, akkor ennél a dátumnál maradnánk. Nem látok ellenvetést, tehát Doris téd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem bámulatos, hogy a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos országjelentés ről csak most készítünk parlamenti állásfoglalást. Így akartuk ezt, decemberig nem történt újdonság, a frontok megkeményedtek, még mindig nem volt kormány, csak az év vége előtt alakult át a helyzet, a pártok meg tudtak állapodni egy állami kormány létrehozásában, amit még mindig nem hoztak létre, az egykori pénzügyminiszter Bivander lesz az állam, a kormányfő, de a többi részletről még nem állapodtak meg. A különböző politikai pártok vezetői egyes politikai témákban megállapodtak. Azzal ellentétben, ami a jelentésemben áll, azt kell, hogy mondjam, hogy péntek óta van törvény is az állami támogatásokról. Tehát a jelentésem néhány pozitív módosítást kell végrehajtanom, mielőtt a plenárison szavazni tudunk erről. Még mostanáig is tart az összállami kormány létrehozása. Ennek az az oka, hogy nem volt kompromisszum, illetve kevés volt a kompromisszum készség az uralkodó pártok részéről, a külső nyomás vezetett egyáltalán ahhoz, hogy valami is történjen ezen a téren. Tavaly láttuk, hogy létrejött a vízummentesség, ez csak úgy sikerülhetett, mert volt ez a külső nyomás, és a kormányzó pártok belátták, hogy nem megy másként, mint hogy, össz, mint hogy együttműködjenek. Örülök, hogy az Európai Unió részéről meg tudjuk mutatni, hogy nagyon érdekel minket Bosznia-Hercegovina, Végre van egy EU delegáció vezető, akinek kettős tisztsége van, nem csupán delegáció vezető ő, hanem egyben a nagykövetünk ő ebben a régióban, évek óta foglalkozik ezzel a régióval, és nagyon sokat fáradozott azon a helyszínen, hogy a különböző politikai pártokkal és nem kormányzati szervezetekkel valamit mozgásba hozzon. Bosznia-Hercegovinában az a probléma, amit valamennyien ismerünk, két entitásra tagolódik ez az ország. Ez önmagában nem rossz, mindkét entitás képezi a teljes államot. Ugyanakkor érthetetlen, hogy a két entitás esetében nincs nagy megértés azt illetően, hogy egy összállamiságot kell létrehozni, és mindkét entitás gyakorlatilag állam az államban. Amíg az entitások azt hiszik, hogy az azonosságuk tűnik el, hogyha az összeállamiságot részesítik előnyben, nos mindaz ideig nagyon sok problémánk lesz, hiszen egyes dolgokat csak összeállami szinten lehet tárgyalni. Bosznia-Hercegovina csak akkor csatlakozhat az EU-hoz, hogyha összállami működő közigazgatása lesz, és olyan létesítményei, amelyek az Európai Bizottsággal és a tanácssal tárgyalásokba tudnak bocsájtkozni. Nagyon sok a probléma az országban, például a korrupció, ez egyfajta rákos daganat ebben a régióban. Erősebben fel kell ellene lépni, az igazságügynek sokkal hatékonyabban és gyorsabban kell működnie el kell, el lehet mondani, hogy a háborús bűnösök üldözése területén az IKTIVEL Bosznia-Hercegovina szorosan együttműködik, Láttunk még problémákat az országon belüli háborús bűnösök üldözésével kapcsolatosan. Itt még erősebb elkötelezettséget várunk az országtól Nos nem csak a háborús bűnösöket illetően, hanem az igazságügyi apparátus működésével kapcsolatban vannak fenntartások. Bosznia-Hercegovinában az igazságügyi apparátus nem úgy működik, ahogyan kellene. Noha már évek óta jelen vagyunk ott. Tavaly Eston asszony is beavatkozott, és Dodik, a szerb köztársaság elnökét biztosította arról, hogy az igazságügyi reformról legyen egy struktúrált be, párbeszéd. A szerb köztársaságnak a problémája az, hogy az összállami igazság szolgáltatási rendszert nem szívesen látja, nos enélkül viszont az ország nem ismerhető el, jó a párbeszéd, de végre ezt a párbeszédet le kell zárni ezen a területen, hogy tovább lehessen lépni. Amit mindig megjegyzünk, amikor az igazságszolgáltatás reformjáról van szó, az, hogy a szexuális bűncselekményeket a háborús villangások során, amelyek bekövetkeztek Bosznia-Hercegovinában, nos, ezeket a bűncselekményeket nem üldözték megfelelően, nem büntették meg megfelelően, a bűnösöket az áldozatokat mostanáig nem kártalanították, illetve nem szolgáltattak nekik igazságot. Azt hiszem, hogy valamennyi politikusnak fáradoznia kell azon, itt természetesen nőkről van szó, hogy ezeknek a nőknek igazságot szolgáltassanak az tartós visszatérés, az országon belüli visszatérés, a külföldről való visszatérés üldözöttek esetében ez még mindig nem zárult le. A szarajevói nyilatkozatot aláírta ez az ország az üldözöttek visszatéréséről, ezt tettek kell, hogy kövessék. Az a legutóbbi ülésen a boszniai parlamenti kollégákkal is megtárgyaltuk ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy a Szarajevói nyilatkozat iránymutató, és ahhoz kell, hogy, ez, ahhoz kell, hogy vezessen ez, hogy a menekültek visszatérjenek az országba. Nos, a jelentésben még nem szerepel az, ami minden más jelentésben már igen. Az úgynevezett Posszavinában még nincsenek vissza tértek, nincsenek olyan személyek, akik vissza tudtak volna térni, akiket annak idején elüldöztek. A helyi ö, hatalmasságoké, az ő egykori ö, ingatlanuk, házuk, és ö, amikor megkértem a Republika Srpska elnökét, hogy tegyen valamit, azt mondta, hogy ő csak elnök, nem pedig polgármester. Itt biztos nyomást kellene gyakorolni a tekintetben, hogy az előzöttek visszatérhessenek otthonaikba. Az oktatás területén is mm, több tetre van szükség. Nagyon kellemetlen, súlyos a helyzet azok szemére, akik a képzés területén dolgoznak. 13 ö, oktatási miniszter van, minden széttöredezett, kevés az együttműködés. Ez ahhoz is vezet, hogy Bosznia-Hort Hercegovina azzal ellentétben, amit mi már 2007-ben kínáltunk, nem vesz részt a mi oktatási képzési programjainkban. A fiataloknak nem tudnak ezek a lehetőségek megnyílni, mert a politikusok képtelenek egy közös ügynökséget létrehozni, amely ezt a kérdést kezelni. Nos, Boszniában a fiatalok szemre éppen emiatt is nagyon kevés a remény. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unióban van egy belső piacunk, amely többé-kevésbé jól működik, azonban Bosznia-Hercegovinában nincs belső piac, az entitások között határok vannak, a beruházások szemre, a munkavállalók szemre is határok vannak, hogyha ezek a határok nem szűnnek meg, akkor természetesen az országban a jövőben sem javulhat a helyzet. Mi ezt kívülről nem tudjuk megtenni, ezt a helyszínen kell elérni. Természetesen vannak még más kérdések, és mindenki ismeri Szentsi Fincsi esetét, a Fincsi esetet. Ez a, itt három ö, népről van szó, és az azászok nem jelen, jelöltethetik magukat magas állami tisztségekre, mert más népcsoport tagjai. Itt több ezer szeméről van szó, például romákról vagy más etnikumú személyekről. A Fincsi eset ennél pedig a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság már évekkel ezelőtt döntött arról, hogy ezt az alkotmányt meg kell változtatni. A parlamentben és a parlament körül létrejött egy átmeneti bizottság, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik anélkül, hogy közvetlenül bevonná a nemzetközi szintet. Ezt egyébként üdvözöljük, mert ön maguknak kell ezt a feladatot elvégezniük. Zörenzen úr az EU-s nagykövet megközelítés módját jónak találjuk, segíteni kell ezeknek a csoportoknak, de hagyni kell, hogy ők maguk tevékenykedjenek ezen a területen. Milyen problémák vannak még Bosznia-Hercegovinában? Elég sok, néhányat megemlítettem. Visszatérnék még az oktatás területére. Bosznia-Hercegovinában olyan a helyzet, ami egyébként Dél-Kelet-Európa más országaira is érvényes, hogy magánemberek hoznak létre főiskolákat, felsőoktatási intézményeket, nagyon sok pénzt kérnek a tanulmányokért, a tartalom viszont minimális, és a tanulmányok lezárása után a diákok nem tudnak mit kezdeni ezekkel az oklevelekkel. Vannak egyfajta akkreditációs ügynökségek, de ezek nem tudnak megfelelően működni, akadályozzák őket működésükben. Nem kellene a szülőknek olyan ö, tanulmányokra pénzt kiadniuk, amelyek semmilyen eredménnyel nem járnak, Például Banya Lukában, hogyha megnézzük, hogy milyen tartalmakat szolgáltat egy ilyen például jogi, jogtudományi kar, akkor elmondhatom, hogy minimális tartalmak, ezek ezzel semmit nem lehet kezdeni. Tehát erre is hatnunk kellene. Egy másik terület az oktatási politika esetében az az EBSZ e hívta létre a két iskola egytető alatt rendszert, az egyik oldalra járnak a bosnyákok, a másikra a horvátok vagy a szerbek. Ez nem mindenhol van, csak egyes helyeken a föderációban, de ez egy középkori módszer, hiszen az idejáró gyermekek már kiskoruktól hozzászoknak ahhoz, hogy ők mások. És a szomszédaik is mások, és nekik semmi közük nem kell, hogy legyen hozzájuk, és ez egyszerűen lehetetlen ezeket a gyermekeket rossz irányba terelik már az első iskola éveiktől kezdve, és fontos feladat lenne ezeket az iskolákat, illetve az itt, ezt az elkülönített oktatási rendszert valahogy egyesíteni. Az utolsó kérdés a közigazgatást illetően. Erős a korrupció az országban, de ö, nagyon nagy a bürokrácia is, tehát elmondtam, hogy 13 oktatási miniszter van, el lehet képzelni, hogy mi minden rejtőzik még emögött. Ez tartósan bizonyosan nem lehet jó megoldás, és még itt van a kedvenc témám, amit még a jelentésben fel sem vetettem, de be fogom majd illeszteni. Nos, Senki nem szeret engem ezért, hogy ezt mindig emlegettem, de el kell, hogy mondjam. Nos, a federáció jellegi formájában nem működőképes. Tíz kanton van, helyi szint, megvan a helyi szint, aztán a tíz kanton, 10 tíz mindenféle szakminiszterrel, aztán ott van a federációs kormány, és aztán még e fölött lenne az összállami kormányzati szint, ez tartósan nem működhet a költségvetés tekintetében is. Itt több száz miniszterről van szó, ennyi pénzük nincs is, hogy valamelyiket fizessék. Azt hiszem tehát, hogy a fiatalokba kellene beruházni a helyet, valamint a gazdaságba és a szociális államba, nem pedig a közigazgatásba, amelynek a részesei egymás munkáját kölcsönösen akadályozzák. Nos, a gazdasági kérdéseket illetően már emlegettem ezeket, jó, hogy ezekkel foglalkozunk. Sokan megkérdeznek, hogy mi a véleményem a főképviselővel kapcsolatban. Kezdettől tudjuk, hogy Bild kollégánk egykori svéd külügyminiszter volt az első főképviselő, a nemzetközi közösség első főképviselője az országban. Ő volt az, aki kényekedve szerint tevékenykedhetett ebben az országban, és valamennyi utódja ugyanezt tette, törvényeket bocsájtott ki, egységes útlevéről gondoskodott, mert a politikusok ezt nem tudták elérni, himnuszt, zászlót választott el, ami szimbólumokat, és nagyon sok törvényt bocsájtott ki Bild úr, és valamennyi ö, utódja Aston asszonyig. Most pedig az a helyzet, hogy a főképviselő az én szememben már nem kellene, hogy ott jelen legyen, mert jelenléte révén, tehát itt nem a szeméről van szó, hanem az, hogy egyáltalán egy ilyen intézmény létezik, Nos, ezáltal nem, ez nem elfogadható egy jogállamban, hiszen ez a fajta intézmény a politikusokat akadályozza abban, hogy vállalják saját felelősségüket. Hiszen, hogyha látom, hogy mások döntenek helyettem, akkor nem kell nekem dönteni, nem akarom dühíteni a választóimat. Ez a véleményem kicsit barátibban fogalmaztam meg, oly módon, hogy talán át kellene gondolni, hogy a főképviselőnek lassan ki kellene vonulnia az országból. Tudom, hogy vannak más elképzelések, hogyha valaki erősen megfogalmazást óhajt, én ezt nem ellenzem. Nos, ez az, amit el akartam mondani, még sokat tennivaló. való Hála Istennek jelenleg már mozgásba lendültek a dolgok. Amit elfelejtettem mondani, van egy harmadik rész. A két entitás mellett északon még ott van a bricskói körzet, ahol mind a három entitás képviselői tevékenykedhetnek. Nos, a bilaterális együttműködést illetően a régióban ez nem megy rosszul, Bosznia-Hercegovinának nincsenek közvetlen problémái szomszédos országokkal, Horvátországgal való együttműködés keretében valószínűleg nem lesznek problémák, csak megoldódnak majd a problémák. Neum körülötti területnél ez Busz, Boszniához tartozik, ez a kis terület, Dubrovnik közelében nem tudom hány kilométerről van szó, talán 10 kilométerről, amely Boszniától újra át kell, hogy kerüljön Horvátországhoz. Nos, erről még zajlanak a tárgyalások, de jó megállapodás keretében lesz majd ez megoldva Horvátország és Bosznia között. Horvátország 2013-ban, ha jó Isten úgy akarja, az EU tagjává válik majd. Nos, ez Bosznia szemére nagy problémát jelent majd, mert Bosznia alapjában véve olyan határokkal rendelkezik, amelyeket nem lehet meghaladni olyan ágazatokban is, ahol erre szükség lenne, például az élelmiszerek, a mezőgazdasági termékek területén. Tíz éve szinte térden elve könyörgünk azért, hogy ne fogadjunk el olyan törvényeket, ne fogadjanak el olyan törvényeket, amelyek a mi egészségügyi sztenderdeinkkel ellentétben állnának. Nos, ez a boszniai vállalatok szemére nehézséget fog jelenteni. Remélhetőleg lassan a politikusok belátják majd, például a növényvédelem vagy az élelmiszerbiztonság területén, hogy mindez fontos, mert, a, mert Bosznia Hercegovina ezen a területen is eredményeket érhetne el. Nos, ennyi volt az, amit el akartam mondani, a jelentést illetően mindenki olvassa ezt el, és alakítsa ki róla véleményét, az elnök úr is tegye meg ezt. Ezért beszéltem most itt németül. Azt hiszem, hogy ez egy jó jelentés, és örülnék, hogyha a kollégák akik saját véleményen rendelkeznek, ezt, rendelkeznek ezt illetően ezeket a véleményeket megosztanák velem. Egyes részeket talán még erősíteni lehet a jelentésben, mások megfogalmazását legyítani kell. Diplomáciai fecsegéssel nem lehet semmit javítani a Balkánon, nevezzük nevén a gyereket, erre van itt szükség tiszta beszédre. Ö, nem vagyunk tanítómesterek ezen ország számára, segíteni szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió együtt az ország beli politikusokkal végre az ország útját az EU-hoz való csatlakozás felé meg tudná gyorsítani. Itt a politikusok hajlandóságára is szükség van, hogy végre tegyenek valamit, mostanáig ez nehezen működött. Az új év viszont jobban kezdődött, mint ahogy a régi befejeződött. Köszönöm szépen. Uh, Pak for your report. Köszönjük Doris Paknak ezt a valóban kimerítő beszámolót. Uh, ich muss nur sagen, in einem Punkt gibt es... El kell mondanom, hogy az egy pontot, illetve van egy ország, ahol ö, uh, még rosszabb a helyzet, mint Bosznia-Hercegovinában. Hát Németország ez, ahol is 17 oktatási miniszter van, és ott sem működik semmi. De nem Észak-Rajna-Vesztfáliában van 17 miniszter, ott csak egy van. Erre Brok úr válasza, még az is túl sok. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Ez egy kiózanító jelentés, hogyha ezt megvizsgáljuk. Remélem, hogy végre a dolgok mozgásba lendülnek de a hajlandóságnak is ö, ott kell lenni a, a bosnyákok részéről, hogy ők tegyenek valamit. Először Kukán úr kapja meg a szót, aki a régóval foglalkozó delegáció elnöke. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. To Madame Pak for producing a very... Köszönettel tartozunk Pak asszonynak, mert mint mindig most is kiváló, alapos munkát végzett, és ez külön köszönettel tartozunk a kimerítő bevezetőért. And gives a fair general overview of the situation in the country. Valóban fontos átlátni az általános helyzetet, értékelésével nagyjából egyetértek, sajnálatos módon korlátozott előrelépés történt az uniós csatlakozással kapcsolatos területeken. Ez téren, tehát Bosznia-Hercegovina lemaradásban az régió többi országához képest. Jó néhányszor elmondtam ezt már, de meg kell tennem ezt még egyszer. A helyzet nem rózsás. Minél hamarabb meg kell mutatni a Bosznia-Hercegovinának, hogy az uniós integrációt komolyan gondolja. Ez azonban csak akkor lesz lehetséges, hogyha érdemi reformoknak nekilátnak, és minden adminisztratív igazgatási szinten elkezdik a reformokat. And, and general agreement on issues such as state aid law and law on census could be signal... Azt hiszem, hogy ez a fajta elmozdulás jó jel lenne, hogy valóban komolyan gondolják -e ezt a jogállamiság és igazságszolgáltatási reform. Kérdését arról nem is beszélve, hogy az emberjogi bíróság ítéletének eleget tegyenek azonban. Jó néhány más közügyi területen is reformokra van szükség. Itt van például az igazságügy reformjának a stratégiája, a jogállamiság megerősítése, a közigazgatás eh, teljes átalakítása, amely azonban nem lenne lehetséges, nem lesz lehetséges úgy, hogy a bosnyák politikusok nem vesznek ebben részt, hiszen az ő elszántságukra, akaratukra, szándékukra van szükség. Közös elképzelések mentén, közös erőfeszítéssel kell lépnünk. And I agree that we should start to be finding a solution for more... Egyetértek azzal, hogy inkább eh, minél inkább a helyiek kezébe, a bosnyákok kezébe kell adni ezen a reformok végrehajtását, sajátos módon, jó néhány sürgető kérdéssel kell majd foglalkoznunk az elkövetkezendő időkben, és az új államkormány remélhetőleg lehetővé teszi majd a reform folyamat elkezdését. Hogyha nem az EU integrációról ez nem is az EU integráció miatt fontos, hanem a, a bosnyákok, a boszniai, hercegovinai polgárok érdekei miatt. Köszönöm, elnök úr, hogy felolvashattam hozzászólásom. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Pak asszonynak elentéstevőnek ezért a kiváló munkáért. A szocialisták árnyék jelentéstévé vagyok, vagyok, ezért néhány észrevétellel szeretnék élni nem fogom azt elismételni, ami már elhangzott. Olyan időszakot élünk most Bosznia-Hercegovinában, amikor is kezdenek működni a dolgok, nagyon hosszú stagnálás után kezdenek elindulni a dolgok, az elkövetkezendő hónapokban új kormány lesz, azt nyilatkozzák, hogy mindent megtesznek majd azért, hogy a lehető legtöbb dolgot megreformálják. Aztán a népszemlálásról szóló törvényről szóló megjegyzés is nagyon fontos. Hadd mondjam el a frakcióm nevében, hogy figyelembe vesszük a hetes fejezetben tartott foglaltakat, illetve a menekültek hazatérési jogait, ezek nagyon fontos körülmények. Azt hiszem, hogy látható az is, hogy az alkotmány módosítása felé is némi elmozdulás történt, egy parlamenti bizottság foglalkozik ezzel. Meg kell majd vizsgálni azonban, hogy pontosan milyen javaslatokkal áll elő ez a parlamenti bizottság. Aztán az alkotmánybíróság véleménye is nagyon fontos. kettős állampolgárság kérdésében, tehát a, mi a helyzet a bosnyákok kettős állampolgárságával, illetve a menekültekkel? Ezzel a kérdéssel is valahogyan foglalkozni kell, meg kell ezt is oldani. Aztán van itt még valamire Pakasszony már utalt. A háború alatt elkövetett szexuális bűncselekmények áldozatait is mindenképpen velük is mindenképpen foglalkozni kell, jogorvoslatra van szükségük. Tudom, hogy asszony és egy másik képviselő köve, írtak egy levelet a különböző bosnyák illetékeseknek, és aztán egyfajta stratégiát fogadtunk el, hogy valamit tegyünk ezekért az áldozatokért. Egyébként több mint tízezer nőről van szó, tehát nagyon nagy számú áldozatról. A stratégiát ott volt, hogy elfogad, elfogadják év végén Boszniában is, de aztán végül a Republika Szepszka nem, nem írta ezt alá. Nagyon fontos tehát, hogy megszülessen ez a, ez a megegyezés, ez a dokumentum. Még egy dolgot tennék hozzá, a bosnyák-horvát kapcsolatok témájában. 2013-ban Horvátország belép az Európai Unióban. A két ország között több ezer kilométeres határ van, nagyon sok megoldatlan kérdés van, még kereskedelmi kérdés, egyéb kérdések a, sat, a két ország között. Ezeket kéne megoldani mi hamarabb. Nos, egyelőre ezt szerettem volna mondani a szocialista frakció nevében, és a Doris asszonynal folytatott együttműködés elébe nézek. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. In general, uh, uh, I think it was a really good report. Uh, a jelentés általánosságban véve alapos munkát tükröz, és üdvözlendőnek uh, tartom azt, hogy olyan területeket is talált Pak asszony, ahol sikerült előrelépést elérnie Bosznia-Hercegovinának, és ezzel valóban pozitív dolgokat is hallhattunk. a, ki tudja, még az is lehet, hogy a stabilitási és társulási megállapodás is életbe léphet, hogyha a megfelelő törvénymódosításokra sor kerül. And on the other hand, um, predicting utter doom and being too negative. Nem szabad sem túl naívnak, optimistának lennünk, hurrá optimistának, sem eh, világvégét eh, jósolnunk, valahol a kettő között kell keresnünk az igazságot. Az igazságszolgáltatás eh, területe pontosan olyan kérdés, ahol komoly előrelépés lenne szükség, nem mm, jól állnak a dolgok, az jogállamiságról igazából nem is nagyon beszélhetünk. Nem tolerálhatjuk azt, hogy az állami intézményeket vagy az igazságszolgáltatást alássák. Remélem, hogy a struktúrált párbeszéd valóban működőképes lesz, de ez csak akkor lehetséges, hogy Sörensen úr elég támogatást kap. Szerintem ez azt kell, hogy jelentse, hogy a ESR-t az Európai Külön Megbízott hivatalát valahogy meg kell erősíteni, nem elég csak a fővárosban jelen lenni, főleg egy ilyen államszerkezet esetében a régiókban is jelen kell lenni ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Alkotmányos és e, igazságszolgáltatási szakértelemre is nagyobb szükség van, ezen a téren is meg kell erősíteni ezt a hivatalt. Ezért a Zeumnak nak egységesebben kell fellépnie. Talán az egyik legnagyobb probléma hogy nem sikerül egy forma álláspontot képviselni, és hát nem érzik Szörenszen úr mögött megfelelő támogatást. Azt hiszem, hogy e tekintetben valamit tennünk kell. Módosítókat természetesen be fogunk nyújtani. Aggodalmunknak is hangot adunk, hogy itt és ott. Nem mennek jól a dolgok, de remélhetőleg mi segíthetünk abban, hogy nem túl kritikus hanggal rámutatunk azokra a nehézségekre, azokra a hiányosságokra, ahol sürgősen tennie kell valamit. Bosznia-Hercegovinának főként most, hogy már van kormánya, és így remélhetőleg lendületet kap majd ez a folyamat. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék ahhozokhoz csatlakozni, akik gratuláltak Pak asszonynak, jelentéstevőnek. Jó jelentés ez, és ugye mindig egyensúlyra törekszünk, hogy egyfelől bátorítsuk az adott országot, másrésztről pedig megpróbáljuk rajtuk, rajta befasal, bevasalni a különböző feltételek teljesítését. Tehát nagyon fontos ezt az egyensúlyt megfelelően elérni. Azt szeretném még mondani, hogy három hónappal ezelőtt Bosznia-Hercegovinában jártam, és azóta egyértelmű előrelépést tapasztalhattunk. Gondolok a parlamenti kötelezettségvállalásokra. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy mi is reagáljunk arra, ami ott történik, hiszen pontosan erre a bátorításra van szükségük, tehát egyensúly jelentésben. Egyébként van két konkrét észrevételem is. Amikor újságírókkal, politikusokkal tárgyaltam bosnia hercegovinával akkor azt hallottam, hogy a mi javaslataik bürokratikus elgondolások, Nos, próbáltuk elmagyarázni a politikusoknak és a civil társadalomnak is Bosznia-Hercegovinában, hogy a mi ötleteink, elgondolásaink, elképzeléseink abból erednek, hogy minket mi vitt sikerre. Hogyha ezeket az elgondolásokat, javaslatokat megfogadják, akkor az segíthet nekik abban, hogy megreformálják a gazdasági rendszerüket, az igazságszolgáltatásokat, tehát nekik akarunk segíteni, rajtuk akarunk segíteni, nem az EU-n. Ez volt az ő legfontosabb megjegyzésük vagy problémájuk. A jó törvények, a működőképes demokrácia, a megfelelő szabadpiaci rendszer, a korrupció ellenesség, nos, ezek a dolgok számukra fontosak, nem az EU számára. Mi csupán azt mondjuk, hogy addig nem kívánjuk, hogy tagjelölt ország legyenek, amíg nem teljesítik ezeket a feltételeket, hiszen nem kompatibilisek az EU-val. Nagyon fontos tehát a felkészültség. És hogyha megfelelnek a feltételeknek, akkor magas, akkor fokozhatjuk az együttműködést is. Tehát, ha elérjük a feltételeket, akkor ez mindenképpen azt mutatja, hogy megfelelő irányba haladnak, és van esély arra, hogy egyszer majd lehetnek az Európai Unió tagállamai. Köszönöm. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, mevrouw de rapporteur, mevrouw... Köszönöm, elnök úr. Pak asszonyhoz fordulok akit nagyon nagyra tartok, és érdeklődve olvastam az általa papírra vetett sorokat. Pár hónappal ezelőtt már folytattunk a szolifizmusról, az iszlámról, a, és arról, hogy mit jelent muzumának lenni Bosznia-Hercegovinában. A Deutsche Welle újabb megint csak figyelmeztetett azzal kapcsolatban, hogy mi folyik itt. Egy szarajevói újságírót, tuszlai újságírókat és más kiküldött tudatosítókat szólaltattak meg. Ön hogyan vélekedik az iszlám fundamentalizmus kérdéséről Szarajevóban, illetve általában Bosznia-Hercegovinában? Én magam protestáns vagyok, és a horvát érsek azt mondja, hogyha ez az iszlamista mozgalom Eh, teret nyer Bosznia-Hercegovinában, akkor az igencsak káros lehet főként a bosnyákokra. Önök szerint, illetve ön szerint Pak asszony, ez a fajta vallásos eh, szélsőségesség eh, mennyire fenyeget Bosznia-Hercegovinában? Uh, I think that, uh... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnénk mondani Doris Pak asszonynak. Bosznia-Hercegovina európai irányultságát nem kérdőjelezze még senki ebben a szakbizottságban. Köszönöm, hogy ön sem teszi, és valóban pozitívan viszonyul ehhez a kicsi országhoz. Bosnia hercegovina is of course strategically and And... Bosznia-Hercegovina stratégiai és kulturális a régió kulturális integre, integritásának szempontjából roppant fontos szerepet töltve, és nem szabad éppen ezért, hogy lankadjon e, az európai irányultságú fejlődés Bosznia-Hercegovinában, habár bőven van okunk aggodalomra, és a pozitív fejlemények száma igencsak véges. Szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen a politikai pártok megállapodása üdvözlendő, miszerint egy új kormány állhat fel, e, és az elnök választása pozitív jelként értelmezendő. Talán ez lehet az első, ez adhatja az első lökést a annak, hogy újra lendületet nyerjen Bosznia-Hercegovina fejlődése. Appointment of the double-headed representative of, of European... Az Európai Unió kettő szerepet betölt külön képviselője, Péter Sorensen, nagyon fontos szerepet játszhat, akivel egyébként a közelmúltban az Európai Parlament néhány képviselőjével alkalmam volt, együtt alkalmam volt találkozni, és csak a legjobbakat kívánom, kívánhatom Szörenszen úrnak ebben a fontos munkában. Bosznia-Hercegovina kapcsán sok mindenről lehetne beszélni, és sok minden van, ami aggodalomra ad okot. Belder úr is említett egyet, kiragadott egy problémát, a fiatalok közötti szegregáció egy különleges formája is aggasztó amely egyébként a mesterséges megosztottság és a határok, mesterséges határok következménye, ami pedig a háborúból következett. Nem elfogadható számunkra az, hogy a gyerekek különböző bejáraton, nemzeti alapon szétválasztó különböző bejáraton menjenek be egy iskolába, hogy a horvátok, a szerbek és a muzulmán gyerekek más-más lépcsőházat használjanak. In, in Bosnia Herzegovina. But I would, I... Ez tehát sajnos egy valós probléma Bosznia-Hercegovinában, hogy kiragadjak még egy problematikát, és végezetül még annyit hozzáfűznék, hogy valóban a Bosznia-Hercegovina esetében támogatásunkra számíthat az olyan megalakuló kormány. Köszönöm. Mrs. Pak, you have the floor. Pak asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Sokkal egyetértek azok közül, amik elhangzottak észrevételeket illetően. Egy kérdést tettek fel hozzám a szélsőséget illetően a muszlim oldalon Bosznia-Hercegovinában. Belder úrnak igaza van, ő már akkoriban is óvatta ettől a fejleménytől, de rossz, romlott a helyzet. Ezek az úgynevezett vahabitok Szaúd-Arábiából, nos, ezek jelen vannak, és a szegény, munkanélküli fiatalok esnek áldozatul a vahabitoknak, fizetik őket, hogy lépjenek a szolgálatukba, és ez nagyon rossz dolog a muszlim közösség számára. Éppen ezért mondom, Belder úr, teljes mértékben igaza van, a módosító indítványjal én magam nem éltem e tekintetben, tudatában vagyok ennek a veszélynek, de ami különösen dühít ebben a dologban, ez a muszlim közösség feje Bosznia-Hercegovinában, Cserics úr, aki nem lép fel eh, nyomatékosan ezen vahabitok ellenében. Ez pont az ő érdeke lenne, illetve a muszlim hittestvérei érdeke, hogy eh, megállást parancsoljanak ezeknek a vahabitoknak. Erről módosítót kell benyújtani. Még egy megjegyzés. Egyáltalán hogy kerülnek a vahabitok ebbe az országba? A 90-es évek elején Bosznia-Hercegovinával, hogyha többet foglalkoztunk volna, akkor soha nem kerültek volna ezek a személyek Szaúd-Arábiából az országba. Tehát most érnek be minket azok a hibák, amelyeket a 90-es években elkövettünk, ezek ellen együtt kell harcolnunk. Nos, néha az ilyen esetekben meg kell néznünk, hogy milyen jelentéseket is írtunk tíz évvel ezelőtt, ugyanilyeneket, és nem látunk lényegi előre lépést minden erőfeszítés ellenére, tehát mindig csak jelentéseket írunk, és nem tudjuk, hogy a kiáltásainkat meghallják-e a tagságra irányuló ígéret, amely Szaloniki óta létezik, Nos, azt vissza is lehet vonni, hogyha az ország nem tesz semmit. És talán ez egy figyelmeztetés lenne, hogy gondolják át a dolgokat Bosznia-Hercegovinában. Köszönöm szépen, Pak asszony, ahogyan elmondtam, 9-ig megkapjuk a módosítókat, és aztán a szakbizottságban mikor is szavazunk erről? Március 1-én, tehát nincs túl sok idő. Kérem a kollégákat, hogy alakítsák ki közös álláspontjukat hogy aztán ezt széles többséggel tudjuk majd elfogadni. Hát is tényleg a négyes napi rendi pontra, ahol is egy kényes kérdésről van szó, mégpedig a kiegészítő jegyzőkönyvről, az EU-Izrael közötti megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvről. Ez az ügy hosszú ideig holdpontra jutott, aztán beindult a munka, az INTA foglalkozik ezzel az ügyel. A szakbizottságunk részéről Kejzer asszony készíti a véleményt. Kérem őt, hogy ossza meg velünk elképzeléseit. Kejzer asszony, a szó. Köszönöm, elnök úr említette, hogy egy érzékeny területről van szó, és azt is elmondta, hogy hosszú ideig holtpontra jutott ennek az ügynek a fejlődése. Várok egy fél percet. Mielőtt ö, áttérnék a problémákra, szeretnék emlékeztetni a dokumentum korlátaira, ami önök előtt fekszik. Itt nem egy állásfoglalásról vagy egy véleményről van szó, ez mindaz egy munkadokumentum, amely a jelenlegi helyzetben összefoglalja a legkényesebb pontokat és kérdéseket, amelyek felvetődtek bennem ezen megállapodás kapcsán. Először is, nos ez a kiegészítő jegyzőkönyv az Euromediterrán társulási megállapodáshoz az EU és Izrael között. Nos, ez a jegyzőkönyv részét képezte annak a csomagnak, amelyet 2009-ben upgradingnek hívtunk, de ezt nem lehet anélkül érvényesíteni, hogy ezt egy valódi upgradingnek tekintenénk. Nos, jelenleg az EU és Izrael közötti kapcsolatokat vizsgálva, technikai szempontból itt nincs szó valódi napra készesítésről. Nos, megnéztem két Ashton kabinetjének írásbeli válaszait erre a fontos kérdésre. A második dolog, hogy itt vajon egy olyan jegyzőkönyvről, jegyzőkönyvről van ez szó, amely kizárólag Izraelt érinti. Nos, jelenleg igen. De a társadalmi megállapodás egy általános megállapodás, amely valamennyi országot érinthet, amelyek a szomszédságpolitika keretei közé tartoznak, és, ezek le- és ez lehetővé teszi ezen országok számára, hogy a közösségi joganyag elfogadását követően uh, bekerüljenek, egyszerűbben bekerüljenek az európai piacra, és fordítva. Tehát itt egy egyszerűsítési folyamatról van szó. Nos, Izrael volt az első ország, amely ilyenfajta megállapodást kötött, ez nagyon nagy erőfeszítéseket követelt, mivel a közösségi joganyag átültetéséről volt szó, Izrael egy olyan ágazatot választott, amelyben Izrael nagyon erős, és ez nem más, mint a gyógyszeripar. Úgy vélem, hogy Izrael a gyógyszeripari termékek piacán a tizedik legnagyobb gyártó nemzetközi szinten, tehát ez egy olyan ágazat, amely nagyon erős ebben az országban. Nos, hogyha megnézzük a csomagot ezen szempontok szerint, akkor elmondhatjuk, hogy ez mindenre vonatkozhat. Nos, itt két kérdés van, és ezek nagyon komoly kérdések, amelyek felvetődnek. Az első kérdések a jogi aspektusok, amelyek a területiségre vonatkoznak, a megállapodás területi hatájára. Ezen termékek elismerése Talán sok hibával olvasom fel ezt a dokumentumot, de nem vagyok jogász. Nos, tehát Izrael részéről meg kell határozni azon területeket, amelyeken ez a megállapodás hatályos, és azon területek nem foglalják magukban a telepeket, és kell még itt egy külön rendelkezés, azaz hogy ezek a területek azok, amelyek megfelelnek annak, amelyeket mi európaiak ö, Izrael területének ö, tekintünk nemzetközi jog szerint, és nem pedig azok, amelyeket Izrael tekint saját területének, azaz itt felvetődik Kelet-Jeruzsálem kérdése ennek vonatkozásában. És ö, nem Tudjuk, hogy tehát ez a megállapodás felvett kérdéseket a nemzetközi jog és, Izrael, és az izraeli jog tekintetében, illetve ezek összeegyeztethetőséget tekintetében. Nos, tehát ezzel kapcsolatban szükség lenne a parlament jogi szolgálatának véleményére, láttam a bizottság véleményét, és tudom, hogy nagyon sokat dolgoztak ezen a megállapodáson, hatalmas munka volt ez, a szolgálatok jól dolgoztak, de a bizottság azt mondta nekem, hogy van itt egy olyan cikk, amely ezt is ezt mondja, de jó lenne, hogy a parlament kialakítaná saját álláspontját ezzel kapcsolatban. Nos, ez egy kísérletnek tűnik arra, hogy időt nyerjünk, de ne, én nem akarom ezt a dossziét halaszgatni, elnök úr, nagyon hosszú ideig volt az holdponton, de hogyha tanulmányozzuk ezt, akkor ezt mindenképpen úgy kell megtennünk, hogy biztosak legyünk a jogi és politikai szempontokban, illetve tisztázzuk ezeket. És van egy második kérdés, amely számomra sokkal fontosabb, mint ez az első. Az első sem semmi. A szakbizottságunk számára a politikai szempont is rendkívül lényeges. Eljött tehát a pillanat, hogy megkössük ezt a társulási megállapodást, még akkor is, hogyha nem olyan valamiről van szó, amit technikai szempontból upgradingnek tekinthetnénk. Van számos érv, amelyeket én megemlítettem a munkadokumentumomban, amelyeket majd részletesebben kifejtek. Elsősorban a következetesség kötelezettsége az EU külpolitikáját illetően, és az emberi jogok külpolitikánk középpontjába helyezése. Ez azt jelenti, hogy biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy azok az országok, amelyekkel megállapodásokat írunk alá, nos, ezek az országok teljes mértékben tiszteletben tartják a nemzetközi jogokat, a humanitárius jogot, és hogy ezen a területen minden rendben van. Megszoktuk már, hogy megállapodásokat kötünk olyan országokkal, amelyek nem fehérek, mint a hó az emberi jogok szempontjából. Nos, van egyfajta tendencia, és felvetődik a kérdés, hogy vajon ez a helyzet ez javul-e majd az adott országban, vagy pedig romlik, és ez egy nagyon fontos szempont. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból, amit én szívesen megtennék, nos, az Európai Unió által készített összegzés a az EU Izrael társulási megállapodási tanács során 2011. februárjában, tehát egy évvel ezelőtt került sor egy szokásos társulási megállapodási tanácsülésre, és ezen a tanácsülésen különböző problémák vetődtek fel amelyek megdöbbentőek voltak az Európai Unió számára, igen, mondhatjuk azt, hogy sajnáljuk, és kivételesen elítéljük ezeket a dolgokat. Nos, a társulási megállapodási tanács, és itt nem az egész jelentésről beszélek, amely az emberi jogok helyzetét érinti és egyéb kérdéseket. Tehát a tanácsunk során sajnálatunkat fejezzük ki azt illetően, hogy folytatódik a telepítési politika, amelyet világosan a békével szembeli fenyegetésnek minősítettünk. Sajnálatunkat fejezzük ki, hogy gázablokádja folytatódik. Kérjük ennek azonnali megszüntetését, mondván, hogy az, ami jelenleg Gázában történik, az ö, teljesen egyértelműen elégtelen Sajnálatunkat fejezzük ki a kisebb, az Izraelben élő kisebbségek jogaival kapcsolatosan, és erős nyugtalanságunknak adunk hangot az NGO-k, a humanitárius NGO-kkal kapcsolatos jog kapcsán. Ez tehát a négy fő probléma, a többire nem is térnék ki. Hogyha most megnézem a helyzetet egy év elteltével, hogy hova is jutottunk ehhez képest, akkor, és csak vegyük a telepek problémáját, a helyzet fejlődött, de rossz irányba. Sőt, még azt is elmondanám, hogy akkor, amikor az ENSZ illetve Abbas úr tagságra irányuló kérelmet nyújtott be, a kvartett ugyanazon a napon reagált erre, egy úti tervet fogalmazott meg, és megismételte azt, ami nagyon fontos, tehát, hogy nem vették fel Palesztinát az ENSZ teljes jogú tagjává nem vált, hanem arra utalt az ENSZ, hogy újra fel kell venni a béketárgyalásokat, és azt kérte a két féltől, hogy határozza meg ennek alapjait, és a telepek politikájával kapcsolatos világosan megfogalmazta, hogy ezeket meg kell szüntetni. Január 27-ét tűzték ki a lapok meghatározása céljából, semmi nem történt. Nos, a helyszínen nem jó irányba alakulnak a dolgok, és a béketárgyalások szempontjából sajnos még mindig holtponton vagyunk. Nos, elnök úr, amikor azt mondom, hogy az a jelzés, amelyet a mi szakbizottságunk küldhet, hogyha pozitív véleményt fogalmaz meg most, ezen ö, társulási megállapodás tárgyában, még akkor is, hogyha ez a gyógyszeripart illeti, és ismétlem, hogy ez egy olyan megállapodás, amely teljesen szokásos, de ez számomra, mivel mi politikai véleményt fogalmazunk meg, nos, ez számomra politikai szempontból ez egy olyan jelzésnek tűnne, hogy mi egy ilyen helyzetben, amikor látjuk, hogy mik történnek, nem élünk az eszközeinkkel. Például itt ö, ö, különböző jelentésekre utalhatok, tehát hogy nem élünk az eszközeinkkel, hogy többet tegyünk. Ö, adunk valamit, de várunk, el is várunk valamit cserébe. Amit várunk, az az, hogy a helyszínen javuljon a helyzet, és a telepek politikája esetében is, amelyet mi soha nem ismertünk el az Európai Unió szintjén. Ez tehát a politikai érvelésünk magja, a másik a jogi szempontú érvrendszer. Úgy vélem, hogy azzal kapcsolatban valódi probléma van, de én most nem halogatni akarom a dolgokat, hanem azt szeretném, hogy a parlament jogi szolgálata garanciákat biztosítson nekem, hogy ez a megállapodás egy olyan megállapodás, amely jogi szempontból érvényes. Azt hiszem, hogy a bizottság nincsen pontosan ezen a véleményen. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyi volt a beszámolóm. Jetzt ist äh, Herr Peterle hat das erste. Peterle úr kap elsőként szót. Hvala lepa, gospod hmm? predsednik. Um eh, jaz sem bil začuden nad dejstvom, da je. Köszönöm. Nos, számomra meglepő az, hogy ez a kiegészítő jegyzőkönyv ilyen sokáig megrekedt. De most már értem, érte. Korábban meglepő volt a számomra, de most már értem. Amikor elolvastam ezt a kiegészítő jegyzőkönyvet, akkor azt láttam, hogy az Európai Bizottság ezt tárgyalván saját érdekeit is vizsgálta, és éppen ezért nagyon érdekes ez a kiegészítő jegyzőkönyv. Itt konkrét területeken az együttműködésről van szó, nem upgradingról van szó, tehát nem a kapcsolatainkat kívánjuk fokozni a szóban forgó országgal. Izrael megváltoztatta vonatkozó jogszabályai, jog, jogszabályait, hogy megegyezzenek azok, illetve egybe vágjanak azok a közösségi vívmányokkal. Úgy vélem, hogy arról van itt szó, hogy az Európai Bizottságnak jogi véleményt kéne megfogalmazni. Nagyon-nagyon érzékeny a téma, és mint említettem, nagyon-nagyon részletes jogi véleményre lenne szükség. Fölmerül itt egy elvi kérdés. De Kaiser asszony is említette ezt. arról van itt szó, hogy bizonyos érdekeket kívánunk megszerezni politikai manőverekkel? Tehát politikai érdekeket ö, kívánunk megszerezni? Vagy Izrael akarja ezeket megszerezni? Nekünk szakbizottsági szinten erről kéne vitatkoznunk. Egyébként pedig nagyon kíváncsi vagyok az Európai Bizottság véleményére azzal kapcsolatban, hogy hogy áll a jogi vélemény. Úgy vélem, hogy számunkra és az Európai Unió számára és parlamentünk számára nagyon fontos lenne, hogyha feloldódna ez a padhelyzet, és végre elfogadnánk ezt a, ez Köszönöm. Thank you. Um, also... Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy jogi szak tanácsot kérjünk ez ügyben. Ugyanakkor nekem is van egy fenntartásom, vagy egy technikai megállapodásról állapodó, tárgyalunk, vagy egy nagyobb kitekintést alkalmazunk, hogyha, és politikai eszközként használják-e majd a technikai jellegű megállapodást? Hát ezt el kell döntenünk, hogy az érdemek szerint döntünk, vagy politikai eszközként tekintünk rá. So that of course you know we have a certain position and we need to express a certain uh, that position and we need mindenképpen valahogy jeleznünk kell a felek irányába, hogy le kell ülniük tárgyalni. Az a baj azonban, hogy ebben a parlamentben évek óta polcon hever ez a az upgrading, ugyanakkor mégiscsak fel kell ismernünk, hogy itt fontosabb motivációja is van a feleknek. Felmerült nem a kérdés, valóban hatékonyak vagyunk-e vagy sem. You know that this is, has to be clarified and this is why I, I certainly support the request for a legal advice. Végezetül beszéltem tehát, hogy jogi szakértelemre van szükség, jogi szaktanácsra, de Izrael területéről beszélünk, ha Izrael le bármilyen megállapodást kötünk, mindig, mindent a megoldatlan területi problémák eh, tükrén keresztül kell néznünk. Szerintem a mi szakbizottságunknak nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy elfogultak vagyunk. Bármelyik fél irányában köszönöm. Janakú. asszony. Szóval- Kire Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Többször tárgyaltunk már, egyeztettünk már mi árnyékelentéstevők ebben a témában. Én magam is árnyékelentéstevő vagyok. És frakcióm nevében, frakcióm nevében léptem fel. Nos, egyetértettünk akkor, vagy megegyeztünk akkor Dekajzer asszony nyal, hogy egy jogi szakvéleményt kérünk. Nos, ugye a bizottság és a tanács már megegyezett ebben a kérdésben, de a, jel- a jelentéstevő ugye, jelentést készít, lehet ez negatív jelentés is, rá van bízva, teljes mértékben szabad kezet kapott, hogy írja le a véleményét de úgy gondolom, hogy arra nincs jogunk, hogy visszatartsuk ezt a, ezt a véleményt. A téma maga pedig nyilvánvalóan politikai vetülettel is rendelkezik, ott felveti a Palesztina, Gáza kérdését, az izraeli-palesztin konfliktust, nyilván ha az Európai Unió megengedhetné magának azt, hogy megszakítja a kapcsolatot egy olyan országgal, ahol, ahol konfliktusos a helyzet, akkor mi történne hát szerintem? Erre nincs lehetőség. Az izraeli gyógyszeripari termékek nagyon magas színvonalúak, és hogyha jól értem, akkor még az áruk is elérhető. De ebbe most nem is szeretnék belemenni. Csupán azt szeretném elmondani, hogy hibának tartom azt, hogy szakvéleményt kérünk egy ilyen kérdésben, ahol is egy technika jellegű véleményről van szó. Kérem, hogy a jelentéstevő a saját véleményét írja le. És hogyha akarja, ha úgy gondolja, saját belátása szerint akár negatív is lehet a vélemény. A külügyi szakbizottság, tehát mi, majd szavazunk, és hogyha többséget kap a jelentés, akkor elfogadjuk. Nem mentegethetjük magunkat, nem húzhatjuk az időt azzal, hogy az Európai Parlament jogi bizottságától, vagy az Európai Parlament jogi szolgálatától egy szakvéleményt kérünk. Ez csak bonyolítani a helyzetet. És azt se gondolhatjuk komolyan, hogy innen fogjuk majd megoldani az izraeli-palesztin konfliktust. Véleményem szerint világos az, hogy nem akarja a vélemény előadója, hogy megszülessen ez a vélemény. A néppárt nevében hadd mondjam el azt, hogy a jelentéstevőnek végezni kell a dolgát, készíts el a véleményt, ha negatív a vélemény, akkor negatív a véleményt, majd szavazunk, és akkor kiderül, hogy ki támogatja, ki nem. De kérem, hogy plusz akadályokat ne teremtsen a vélemény előadó. Hát, Köszönöm. Nielsen asszony kap szót. Merci. Oui, je, je pense que Nos, úgy vélem, hogy De Kaiser asszonynak igaza van, hogy jogi szakvéleményt kér. Én ezt támogatom, ezt a kérést. Azt hiszem, hogy a dolgok nem olyan egyszerűek, mint ahogyan azt az imént kollégánk említette. Egy technikai kérdés. A gyógyszeripari termékek, amelyeket jelenleg Maliban gyártanak egy jeruzsálemi telepen, nos ott egy megszállt területen lévő gyógyszer gyártási tevékenységről van szó. Ez itt egy csupán egy technikai probléma. A francia parlamentben néhány heten mutattak be egy jelentést, amely a régióban, tehát Palesztinában a víz kérdés körével foglalkozott. A víz minden ipari termeléshez szükséges kellék, tudták-e, hogy a 450 ezer cisziordániai több vizet fogyaszt, mint a 2,3 millió személy Palesztinában. Tehát a víz használata ehhez a forráshoz való hozzáférés valódi problémát jelent. Az ipar nyilván, az iparnak nyilván szüksége van vízre. Tehát itt a technikai kérdés és az emberi jogok között van összefüggés. Az Emberi Jogi Albizottság tagjaként úgy gondolom, hogy az emberi jogokat kell szakpolitikáink középpontjába helyezni, következetesek kell, hogy legyünk, és azt hiszem, hogy az a szöveg, amelyet Dekeizer asszony javasolt nekünk, nos, az valamennyi fontos eleme rendelkezik, amely igazolja azt, hogy ne folytassuk tovább ebben az irányban. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2011. júliusában az EU27 állam és kormányfője felszólította a bizottságot arra, hogy jogi választ adjon, hogy szüntessék be az európai beruházásokat a telepeken. Ezt nem véletlenül említem nem tehetünk úgy, mintha csak technikai problémák lennének, és másrésztről pedig politikai problémák, különösen az emberi jogok és a nemzetközi jog tiszteletben nem tartása. Tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos itt ez a jogi kérdés, legális -e, tehát az Európai Unió számára, hogy kereskedelmet folytat egy olyan országgal, amely területeket foglal el, ezeket az, emberi, az természeti erőforrásokat kizsákmányolja azon lakosság kárára, akik ott élnek ezen a területen. Ez teljes mértékben ellenkezik a Genfi Egyezmény rendelkezéseivel. Elnök, köszönöm. Nos, a kollégák egy kicsit rövidebbre foghatnak mondandójukat, és nem kellene itt az egész közel-keleti helyzetet ezen jelentés kapcsán megvitatni. Tanok úr! Köszönöm elnök úr először is. Csak franciául állt rendelkezésre a szöveg. Nem tudom, hogy ez a taktika részét képezi-e, hiszen holland kollégámmal egyeztettem, neki volt angol verziója, nekem azonban csak franciával állt a szöveg, ez lelassította az egész folyamatot, így nehezebben értettem a dolgokat, de az ECR nevében az EPP-vel egyetértek, mi szerint kötelességünk, hogy ne folytassuk a késleltetést, két éve folyik már ez az egész ügy, végre véleményt dolgozzunk ki, ne várjunk meg további jogi szakvéleményeket, ne beszéljünk mindenféle egyéb dolgokról. Egy technikai jellegű kereskedelmi kérdésekről készülő vélemény ez, de diplomáciai és politikai kapcsolatunk egyébként gazdasági kapcsolatunk jók izrael ezért nem látom ennek semmiféle okát, hogy ez további késődelmet szenvedjen, hiszen magunkat büntetjük, hogyha az izraeli gyógyszerekhez eh, nem férnek hozzá az európaiak, hiszen a világ legjobb gyógyszerének egy része éppen Izraelből származik, és a piachoz való hozzáférést a termékek el nem ismerésével tovább eh, késleltetjük. Ez az európai polgároknak egyáltalán nem szokálja az érdekét, de Kaiser asszony gondolja, hogy a nemzetközi jognak nem, eh, az emberi jogoknak kapcsolatos követelményeknek nem tesz eleget Izrael, még ha így is van, eh, területi integritása, területi kérdések, eh, mit tartozik Izraelhez, mi nem, eh, még ha igazak is ezek a problémák, ez nem tartozok ide. Itt technikai jellegű megállapodásról van szó, ipari termékek elismeréséről, ennek érdemei szerint kell ezt a kérdést elbírálnunk. Nem szabad belekeverni az izraeli-palesztin vitát. Az ez a szakbizottság és az Európai Parlament is sokat gondolkozott azon, hogy egy két állam alapú megállapodást, megoldást hogyan találhatunk, hogy a biztonságot garantáljuk, a stabilitást, a békét. Ez rendben is van, de egy technikai jellegű megállapodást, amely a gyógyszerexportról szól, politikai okokból tovább késleltetni egyáltalán nem segít senkinek, ezért mindenkit arra szóltak fel, hogy a technikai érdemei alapján bíráljuk el ezt a megállapodás tervezetet, erről szavazzunk, minél hamarabb kerüljön ez napirendre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Belder úr kap szót. Eh. Köszönöm szépen, elnök úr, ígérem, nagyon rövidre fogom. Teljes mértékben tudom ugyanis támogatni mindazt, amit az imént elmondott Tenok úr. Arra kérem a vélemény előadóját, hogy teljesítse munkáját, tehát álljon elő egy véleménye. Parlament vagyunk, ez a feladatunk. És nyilván majd a szavazáskor kiderül, hogy mi a helyzet. Szalafranco. Nacho. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Dekaiser azt, hogy munkadokumentumát el kell mondjam azt, hogy már nagyon régi barátság fűz Nyekájzer asszonyhoz, még akkori volt, amikor ő volt a szocialista koordinátor, de azt hiszem, hogy jelen esetben kicsit túllőtt a célom. Mert jelen esetben arról van szó, hogy, a, hogy egy kiegészítő jegyzőkönyvet készítsünk egy, egy az Európai Uniós Izrael közötti társulási szerződésben, nem értem, hogy, egy, hogy ebben a helyzetben, amikor már a bizottság is és a 27 tagállam is rábalintott erre a megállapodásra, ilyen feltételekhez szabja a véleményben a, a pozitív véleményt. Természetes az, hogy Dekaiser asszonynak politikai megfontolása is vannak, de ez a kérdés, ez egy technikai jellegű kérdés, Nyilván mindenkinek meg lesz a vélemény, megvan a véleménye a, az izraeli palesztin konfliktusról, a béke folyamatról, hogy vajon miért akadt meg a helyzet. Most se baj, hogyha de azt asszonynak megvan a saját véleménye, ami egyébként nem áll messze az enyémtől, de most itt az a feladatunk, hogy az Európai Parlament egy véleményt fogalmazzon meg, de Kaiser asszony van megbízva azzal, hogy nem munka dokumentummal álljon elő, hanem egy igazi véleményen, amiben elmondja, hogy mit gondol. Kérdés az, hogy megérette arra a helyzet, hogy ez a kiegészítő jegyzőkönyv megszüles, hogyha egyéb véleménye van, külön vélemény a politikai kérdésekről, az más dolog. Úgy vélem, hogy ez egy technikai jellegű probléma, ezt nem köthetjük az izraeli-palesztin konfliktus kérdéseit, tehát nem szabhatunk ilyen feltételeket. Várjuk a véleményt, az Európai Bizottság véleményét egyébként szívesen megismerném, hiszen ők már gyakorlatilag aláírásra készek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Ebben a szakbizottságban, ebben a teremben a feladatunk az, hogy részben az, hogy reményeinknek, álmainknak hangot adjunk, hogy a mindannyiunkat érintő kérdésekről beszéljünk. A közel-keleten az erőszak ellen vagyunk, a békéért eh, szólunk fel minden alkalommal. Mind Palesztina, mind Izrael eh, megbékélésre vágyik, és jó lenne, hogyha a rendelkezésre álló vízforrások tisztességes megosztását is garantálni tudnánk. Ezek mind szép és fontos dolgok, de ezeknek semmi köze a mai témánkhoz, ehhez a technikai jellegű megállapodáshoz. Mai vita során nem tudjuk, és nem is én nem is akarom megoldani a világ problémáit, a közel-keleti eh, problémákat. Nagyra tartom de Kaiser asszonyt, hiszen számára fontos értékekért próbál meg kiállni. Ugyanakkor tegyük fel magunknak a következő kérdést. <clears throat> Megoldjuk-e ezeket a, megoldhatjuk-e ezeket a globális problémákat? Szerintem nem. Azt kell eldöntenünk, hogy ezt a nemzetközi megállapodást elfogadjuk-e vagy sem. A ratifikációjával egyetértünk-e vagy sem. Attól, hogy jogi szakvéleményt kérünk, nem kerülünk még majd közelebb a megoldáshoz, hiszen az a két terület, amely felmerült. Itt van például a területi kérdés, területi integritás kérdése. E, Izrael címkézési szabályai megfelelnek nekünk, tudjuk, hogy mi honnan származik. A, politikailag sem a legjobb pillanat, de hát már évtizedek óta nem volt megfelelő politikai pillanat, és valószínűleg még jó néhány évig nem lesz politikailag megfelelő a pillanat, ezért egész egyszerűen azt kell mondanunk, hogy a régióban a helyzet már sok éve ilyen, ezért a kérdést, amit meg kell válaszolnunk, a következő. A tanács, a bizottság és az érintett országok akarata ellenére nekünk itt az Európai Parlamentben van egy jogunk, feltalmazásunk arra, hogy meg e, eh, torpedozzunk egy ilyen technikai jellegű megállapodást. Hogyha most ebben a teremben az emberi jogok tiszteletben tartásáról beszélünk, ha már ez a téma felmerült, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az én szavazóim, az én választóim azt várják-e tőlünk, hogy jobb, olcsóbb gyógyszerekhez juttassuk őket, hiszen ez is emberi jogok, jogok közé tartozik, nem? Hölgyeim és uraim, hogyha igen, ezzel egyetértenek, akkor hát járjunk el megfelelően. De Kaiser asszony, hogyha egy konkrét problémát megoldunk, akkor azt hiszem később a nagyobb problémákat is meg tudjuk majd könnyebben oldani. Nem tudjuk azonban az emberiség minden problémáját most itt ebben a jelentésben, vagy véleményben megoldani. Az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a szót. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. arra határolnám magam, hogy elmondom azt, hogy ezt a megállapodást egy tanácsok kapott mandátum alapján készítettük. Ilyen típusú mandátumok, ilyen típusú megalapodások vagy előkészítésére kaptunk mandátumot Euromediterrel, országokkal. Számos ilyen megállapodás született. Izrael ezek közül a legfejlettebb ország, ők állnak legközelebb ahhoz, hogy meg, hogy meg is szülessen ez a megállapodás. Nekik volt is számukra, számukra mit adniuk. Nos, technikai szempontból ugye a kereskedelem fokozás lenne a cél, és miután Izrael elég fontos szerepet játszik a gyógyszeriparban, úgy vélem, hogy akár gazdasági haszna is lehet számunkra annak, hogy egyszerre megoldjuk ezeket a technikai jellegű problémákat. Tehát ők elfogadják a mi ö, ipari termékek megfelelőség rendszeré, megfelelő, megfelelőség értékelési rendszerét, mi pedig az övéket. Tehát a célunk az volt, a szándékunk az volt, hogy egy technikai jellegű dokumentumot szerkeszünk, és így javítjuk a kereskedelmi kapcsolatokat. Még egy dolgot szeretnék mondani. Amikor ilyen típusú dokumentumokat készítünk, akkor természetesen egyeztetünk a jogi szolgálattal. A jogi szolgálattal végig együttműködtünk a tárgyalások alatt, és amikor az elkészítettük a dokumentumokat, dokumentumot, akkor ezt a jogi osztály, vagy jogi szolgálat jóvá hagyta, hiszen úgy találta, hogy ez megfelel a követelményeknek. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése következtében még egyszer meg kellett ezt vizsgálni, akkor is pozitív értékelést kapott, a mi jogi szolgálatunktól is, illetve a tanács jogi szolgálatától is ez a vélemény tehát. Bizottsági oldalról bízva a kollégáink hozzáértésében elmondhatom, és biztosíthatom önöket arról, hogy ez a dokumentum megfelel a szerződés alapelveinek és a hasonló megállapodások szellemének. Tehát kereskedelmi jellegű dokumentumról volt szó, ilyen szándékkal készítettük. Aztán a területi hatály kérdése. Erre a negyedik rész vonatkozik. Azt hát hiszem, ezt nem kell felolvasnom, bizonyára önök is látják, hogy miről van szó. Tehát ott van szó a területi határól, négyes rész. Egyébként ez egy kiegészítő jegyzőkönyv, tehát egy, egy megállapodáshoz szó, megállapodáshoz kapcsolódó, Tehát egy ilyen típusú megállapodás nem lehet, van, nem lehet a területi hatályt limitálni, de a négyes rész A bekezdésében olvashatják. Sőt, ez már egy nagy előre lépés, hogy a tanács és a bizottság jogi szolgálata ugyanazon a véleményen van hogy két jogi szolgálat ugyanazon véleményre jut. Nos, hogyha mind a hármat megkérdeztük volna, akkor most itt lenne a vélemény mind a három jogi szolgálat részéről, de hát... Ich äh, würde jetzt mal, ich hatte den Herrn Feigl. Äh. Weigel urat nem láttam, úgyhogy most meg is adom neki a szót. Dovolite mi da govorim slovensko, zato ker gre za tema, kérje. Ha megengedik, akkor szlovénul szólok hozzá, mert egy nagyon érzékeny témáról van szó, ahol számítanak a kis nüanszok is. Izrael többféle típusú gazdasági kapcsolatunk van, de egyáltalán világszerte törekszünk arra, hogy többféle országgal, többféle szintű kereskedelmi kapcsolatunk legyen. Nos, nagyon fontos az, a nemzetközi együttműködései, nemzetközi együttműködés elveinek tiszteletben tartása. Legyen itt szó kereskedelmi vagy gazdasági együttműködésről. Tehát a kereskedelmi vonatkozásokon néha túl is kell lépni. Úgy vélem, hogy De Kaiser asszony is felvetette az emberi jogok kérdését. és úgy gondolom, hogy ö, nagy gondot jelent az, hogy a közel-keleti válságot nem lehet békésen megoldani. A, tele, a, a telepesek egyre újabb régiókat foglalnak el. Ezzel kapcsolatban nehéz párbeszédet folytatni, Nehéz a párbeszéd Ban és Netanyahu úr között is. Ban azt kérte, hogy ezeket a, ezeket a ö, hogy ezeket a telepeket, ezeknek ezeket a ö, telepeket ne terjesszék ki, de nem igazán hallgatták őt meg izraeli oldalról. Azt látjuk, hogy az Európai Unió és Izrael között politikai jelleget kap ez a kérdés, hiszen az izraeli állammal kapcsolatos ez a kérdés. Mi a külügyi bizottság vagyunk, és ezért az a kötelességünk, hogy az összes lehetséges szempontban megvizsgáljuk ezt a kérdést, és az egyik lehetséges szempont pontosan ez, vagyis, hogy akarjuk-e azt, hogy megoldódjon a konfliktus a közel-keleten, avagy azt szeretnénk, hogy még jobban elmérgesedjen a helyzet. Most pontosan ezért úgy vélem, hogy figyelembe kell venni azt az elképzelést is, hogy ezt a, kérdést, hogy ezt a kérdést összekapcsoljuk az emberi jogi kérdéssel, tehát ne feledjük el például azt sem, hogy olyan gyógyszeripari termékekről is van szó, amelyeket az elfoglalt terekeken, elfoglalt területeken állítanak elő, és sokszor akár illegális módon is szereznek be hozzá vissza. Köszönöm, egy javaslata szeretnék élni Veronik de Kaiser válasza előtt, akinek szeretném majd megadni a szót Nos, először is most még csak egy véleményt fogalmazunk meg, tehát megtörténhet, hogy az INTA szakbizottság előttünk jár, és márciusban vagy áprilisban dönt erről a kérdésről. Akkor a mi véleményünk nélkül is megteti ezt, ez tény. Éppen ezért azt javasolnám, nem tudom, hogy hogyan is tegyük ezt a végén, de Kaiser asszony mindenképpen egy jelentéstervezetet kellene, hogy benyújtson, hogy nem maradjunk ki ebből a játszmából. Hogy aztán azt elfogadjuk vagy elutasítjuk, az már egy másodlagos kérdés, de az ütemterv keretében, ami az illetékes szakbizottságot illeti, ott már van egy jelentés tervezet, és nekünk is el kell készítenünk a dokumentumunkat. A második dolog pedig, hogy hogyan ö, kezeljük politikailag ezt a kérdést. Nagyon sok kritikus pont felvetődött, de Kaiser asszony mutatta ezeket be ezzel majdnem minden felszólaló egyetértett. Most pedig az a kérdés, hogy ez oké -e arra, hogy egy fenn, tehát itt egy kiegészítő jegyzőkönyvről van szó, egy fennálló megállapodáshoz, és Szinkevics úr azt elmondta, hogy ez a jegyzőkönyv a mi hasznunkat szolgálja. Tehát, hogyha nem fogadjuk el, akkor ez nem csupán Izrael dühíti, hanem minket, magunkat is, nekünk is bosszúságot okoz. Tehát itt a hasznosságot is mérlegelni kell az ilyen kérdéseknél. És egy további pont, a bizottság rámutatott erre, hogy ez egyik azon eszközöknek, amelyek az Euromed országok összességével kötendők, tehát ez egy nagy folyamat, most más Euromed országokkal is lehetnek különleges problémák, ott is lehet blokkolni ezt a folyamatot, mert például az NGO-k bíróság elé citálódtak az adott országban. Nos, hogyha így járunk el, akkor ezekben a kérdésekben soha nem érünk majd el előrelépést. Az Euromed térség más részeiben sem valósult meg még teljes mértékben a jogállamiság, illetve a demokrácia annak ellenére, ami, ami például tavaly évben történt. Nos, tehát azt hiszem, hogy az Intaszakbizottsággal együtt át kell gondolnunk Dekázer asszony javaslatát, azaz próbáljunk egy állásfoglalást kialakítani, amely kísérhetni ezt a megállapodást, és abban kifejezésre jutott, juttathatjuk aggodalmainkat, például a területi alkalmazással kapcsolatosan ezen jegyzőkönyvet illetően, és a bizottságnak adunk egy vizsgálati megbízást, hogy a politikai kérdéseket vizsgálja, és talán ez egy út lehetne, hogy előrelépést érjünk el, előre vigyük ezt az ügyet, és az AFET továbbra is benne maradjon a játszmában. Ez is egy lehetőség lenne. A koordinátorok ülésén javasolni fogom ezt ma este. Nagyon sok szó esett itt a jogi szakvéleményről, de hogyha megnézem, hogy éppen Eston asszony nyomására a két fél újra tárgyalásokba bocsájtkozott egymással. Hogyha megnézzük, hogy ma nyilvánvalóan a politikai oldalon megállapodást találtak azt illetően, hogy Abbas fogja vezetni a kormányt, illetve a tárgyalásokat. Nos, azt hiszem, hogy ez mindenképpen fontos. Az, hogy mi tartunk erről meghallgatást, vagy sem, és azon problémákat, illetően amelyekre De Kaiser asszony jogosan rámutatott, Nos, azt hiszem, hogy nem szabad ö, hagynunk, hogy megrekedjenek a dolgok, továbbra is tartsuk lendületben ezt a folyamatot. Ez a csomag előre kell, hogy haladjon. Politikai szinten sokat elértünk, de egyben az egyéb kérdéseket is megfelelően tisztázni kell. Talán Kaiser asszony, ez egy út lehetne, amiről még vitázhatunk és így módon talán egy kompromisszumot lehetne találni a különböző frakciók álláspontja között. Nos, ez bizonyosan a bölcsesség útja, elnök úr. Csak két-három rövid megjegyzés azzal kapcsolatban, ami elhangzott válaszként kollégáim felvetéseire. Nagyon sokat beszéltünk, sokat ismételgettük ezen fórumon, hogy itt ez egy technikai megállapodás. Ön nem mondta ezt, elnök úr, és köszönetet mondok önnek ezért. Ön megőrizte ez a megállapodás politikai dimenzióját, elmondván, hogy az INTA az illetékes szakbizottság, és meg kell néznünk, hogy ez a megállapodás kiegyensúlyozott-e, Izrael és EU között, illetve hogy az EU hasznot húz ebből. De mi most itt a politikai dimenzióval foglalkozunk, ami a területi kérdést illeti. Nos, a 90-es években, 95-ben, 96-ban, amikor az illetékes biztos foglalkozott ezzel a kérdéssel, akkor három kiegészítő jegyzőkönyv volt, amelyet a parlament elutasított, a területi kérdések okán. Tehát ez nem olyan dolog, amely nem politikai, nagyon is politikai jelentőségű kérdés ez, és Nielsen asszony is felvetette ezt. A bizottság tehát azt mondja, hogy ezt szabályozták ezen és ezen bekezdés alapján. Nekem most nincs, elő, nincs itt előttem ez a jogi szöveg, én nem vagyok erről meggyőződve, nekem az a illetve tudom, hogy vannak olyan jogászok, akik ellenzik ezt a véleményt. Tehát mindenképp foglalkoznunk kell ezzel, és ön elmondta elnök úr, hogy nincs itt különleges sürgősség, ami a jogi szakvéleményt illeti. Ismerem a tanács és a bizottság véleményét, ezt ők keresztül akarják vinni, de az, hogy a parlamenttől is kérünk egy véleményt, ez a harmadik intézmény, és ne szorítsuk őt a végtelenségig, mert az internak véleményt kell mondani ebben a kérdésben, hát ez számomra ez a minimum és az egyszerű józanész kívánalma. És itt nem halogatásról van szó, hiszen itt két vágányon dolgozunk, az INTA és a mi szakbizottságunk. Két... Nos, most az a kérdés, hogy megnézzük a politikai dimenziót, beleértve Aston asszony elképzeléseit, illetve a tárgyalások helyzetét. Ez talán a politikai kereten változtat a mi elképzeléseinken, a politikai kompromisszum értelmében, ahogyan említette ezt elnök úr, de mindez megmutatja egyszer mindenkor, hogy ön a kompromisszumok embere, de mindenképpen foglalkozni kell érdemben ezekkel a kérdésekkel, politikai szempontból és jogi szempontból is, és ezt nem tekinthetjük egyszerű technikai dokumentumnak, amelyre csak igent kell mondanunk, vagy el kell azt utasítanunk. Elmondta Marek Siviek az én frakcióm részéről, hogy itt vannak értékek, de az, hogy mi valamennyien a parlamentben aláírunk egy megállapodást, a kettes cikk értelmében aláírtunk egy megállapodást, mely azt mondja, hogy az emberi jogokat mindenképpen tiszteletben kell tartani. Akár Kínában, akár Európában, és köszönöm, hogy ezt figyelembe vette a felszólalásában, elnök úr. Köszönöm szépen. Tehát azzal a javaslattal élnék, hogy mutassunk be jelentéstervezetet. Természetesen időnk lesz arra is, hogy a jogi szakvéleményt, szakvéleményről döntsünk, majd a kibővített elnökség keretében döntünk erről, azt hiszem, hogy ez oda tartozik, hogy ezt meg lehet -e tenni, vagy nem lehet megtenni. A politikai folyamatot továbbra is kísérjük, és az Intával megvizsgáljuk majd az állásfoglalás elkészítésének lehetőségét. Így Dekezer asszonynak is lesz opciója, és jó lenne, hogyha jelentéstevőként a következő napokban bemutatná a jelentéstervezetét. Nagyon hálásak lennénk önnek, hogyha az állásfoglalás egyes elemeit már be tudná mutatni, és így lehetőség lenne arra, hogy az Intával tárgyaljunk erről, megismer követhetnénk az ő álláspontjukat. Így eljárhatunk? Egyetértenek ezzel? Igen, akkor így fogunk tenni. Köszönöm szépen. Most pedig javasolnám, hogy der Kollege, was? Hogy uh, Salafrakos uh, kolléga uh, véleményét illetően, amelynek tárgya az EU makroregionális stratégiáinak fejlődése. Nos, erről nem kellene vitázni február 9-e a módosító indítványok benyújtásának határideje. Talán Szalafrakosz kolléga három percben röviden be tudná mutatni a jelentést, és amikor már lesznek módosító indítványok, akkor lenne alkalmunk arra, hogy ezt az anyagot részleteiben megvitassuk. Egyetértenek ezzel? Igen? Tessék? Lunacek asszony. Die, die, die Abstimmungen vorziehen talán először szavazhatnánk, hiszen nagyon sokan jöttek a szavazás miatt. Elnök, azt mondtam, hogy csak három percben tárgyalnánk ezt a napirendi pontot, nem adnék szót senkinek ezzel kapcsolatban. Kérem, legyenek olyan nagyvonalak, és mondjanak le erről a vitáról. holnap után vagy három nap múlva lejár a módosítók benyújtásának határideje, Szalavrakosz úr következik. Κύριε Πρόεδρε, επειδή κατάγομαι από την Ελλάδα... Köszönöm szépen. Nos, én görög vagyok, és ezért hozzászoktam már a megszorításokhoz. Gyakorlatilag most már magunkat korlátozzuk, úgyhogy bele is csapok a dologba. Nos, a mediterrán térségben nagyon sok lehetőség van még, amit ki lehet használni a makroregionális stratégiának köszönhetően. 2010-ben Ankonában született döntés arról, hogy szükség van erre a makroregionális stratégiára, amikor is a tagállamok támogatták az EU makroregionális stratégiáját. Van egyébként egy van még má, vannak még más makroregionális stratégiák a balti tengeri térségre vonatkozóan, illetve a Dunára vonatkozóan. A jelentésben Montenegro, Bosznia-Hercegovina, Montenegro, Horvátország, Spanyolország, illetve Olaszország kérdését vizsgáltam, hiszen ők örökül kapták a földközi tengeri térséget. Az EU, itt olyan országokról van szó, amelyek vagy tagjai az Európai Uniónak, avagy tagjelölt országok. Egy hatalmas vízfelületről is szó van. Hát a kollégáknak nyilván lenne véleményed, de miután nincs idő, Hadd mondjam el csupán azt, hogy bármilyen módosításra nyitott vagyok. Kiemelnék néhány fontos kérdést a jelentésemből, amire, amiről mindenképpen el kéne gondolkozni. Például a túlhalászás, illetve a tenger helyzete. A tenger, mint tudjuk, nagyon érzékeny ökoszisztéma, és a földközi tenger esetében csak nem egy zárt térségről van szó, tehát földközi tenger, jó tenger, nagyon lassan áramlik a víz más régiók felé. Komoly kihívásaik vannak, és hát az lenne a stratégia lényege, hogy ezen kihívásokkal felvegyük a versenyt, felvegyük a harcot. A földközi tenger déli partja, szintén nem elhanyagolandó, és ugye ide tartozik a szomszédsági politikánk. A terrorizmus és a természeti katasztrófák kérdését. Nos, mindezek a kérdések kihívást jelentenek a földközi tengeri térségben. Azt hiszem lejárt a három perc, percem. Még egy mondat. Nekünk Orokországban most már nagyon megy nekünk a megszorítás, úgyhogy köszönöm a kollégáknak, és azt hiszem, meg tudom győzni önöket arról, hogy ez a program mindenképpen sikeres lesz. Köszönöm szépen, kolléga, és ezt megígérhetjük önnek ezennel. Áttérünk a hatos napirendi pontra, szavazás. Mindenkinek itt van a szavazókártya, remélem. Tessék? Wir stimmen jetzt erst ab über. Először a véleménytervezetről szavazunk, melynek tárgya a 2010 évi mentesítés az EU általános költségvetése, a harmadik szakasz bizottság. Neitz Üjtebrok a vélemény előadója, nincs itt, ez meggyorsítja az eljárást. Äh, Szavazzunk tehát. Ki van az egyes módosító mellett? ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító, mellette, gegen, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Two parts. A négyesről két részben szavazunk. Az egyik egy törlés, and sometimes an avoidable race törlése. Ki támogatja a törlést? Ellene? Tartózkodó. Akkor elfogadtuk a törlést. A többit ki támogatja? Igen. Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Ötös módosítás mellett. Ellene? tartózkodók elfogadtuk. Hatos módosítás. Két részben szavazzunk. Első rész. Assistance szó. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Az implementation részről. Odáig, hogy environmental standards mellette. Against. Ellene tartózkodók, nem fogadtuk el. Mi több elutasítottuk. Hetes módosítás mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Tizenegyes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig gépi úton fogunk szavazni a teljes véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Frau de Kaiser. Frau de Kaiser. asszony. Take your time. Csak szép lassan. But not the American Express. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. elfogadva, 45, igen, egy ellenszavazattal tartózkodás nincs, gratulálok. Áttérünk a Janaku jelentésre. Nincs ehhez hozzáfűzni valója senkinek, azonnal szavazunk, tehát ki van a 33-as módosító mellett? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene Megnézzük elektronikusan. 38-asról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonhat 20 arányban elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as szóbeli módosító a jelentés tevő részéről, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 22-es 23-ast visszavonták, 4-es kompromisszós mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es. Nem. Az is el van intézve. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kérem a szocialistákat, hogy erősebben éljenek szavazati jogukkal. Wenn's richtig van, 28 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus zárószavazás következik. Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. Harmincnyolc igen szavazattal, igen. Yes. Then 39 ja. Akkor 39 igen szavazattal, egy ellenszavazattal, hét tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Most pedig áttérünk a Préda jelentésre. Az Európai Parlament állásfoglalása az Izland által elért eredményekről hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. kilences és tízes mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 1-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, úgy tűnik, hogy az utóbbiak voltak több többségben, de ellenőrizzük elektronikusan. 16-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 18-29 arányban elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem, ugyanaz a többség volt, mint az imént, elutasítva. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-25 arányban elutasítottuk. 20-as módosító, mellette ellen eltartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös, ezt el is intéztük, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos két részben. Első részről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as módosító két részben, a Financial System részig első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20 a 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas szóbeli módosító két részben, első részről, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész, mellette, ellene Erről elektronikusan kell szavaznunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 26-22 arányban elfogadtuk. 57-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 59-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es szóbeli mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, meg kell néznünk elektronikusan. Die Abstimmung ist eröffnet und die Abstimmung ist auch... Megnyitom a szavazást. 27 zu 21 angenommen. 27-21 arányban elfogadva. Egyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus zárószavazás következik. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Mit 47. 47 egy arányban elfogadtuk. Remélhetőleg Izlandon is hasonlóan eredményesen zajlik majd a szavazás. Gratulálok a jelentéstevőnek. Tessék! <laughs> Dieses werden wir, Herr Kollege, nicht ins Protokoll aufnehmen. Ezt nem fogjuk felvenni jegyzőkönyvbe, kedves kolléga. Most pedig áttérünk a kereskedelem a változásért az EU délmediterrán országokra vonatkozó kereskedelmi és befektetési stratégiája címmel. Quizholdró volt kollégánk a vélemény előadója. Egy hármas módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos két részben. Mellette, első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás szintén elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 9-es módosítót, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene elutasítva. Kettes szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, elektronikus zárószavazás következik a teljes műről. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 40 40 igen szavazattal és két ellenszavazat ellenében elfogadva Kiszoldró volt asszonynak gratulálunk. Áttérünk most a következő véleményre. A külső segítségnyújtás irányításának, a bizottság által a központi részlegekről a külképviseletekre történő átruházásának a segélyezés hatékonyságára gyakorolt hatása, hogyha valaki ezt a címet megértette, az szavazhat. Wer ist für den Ki van az egyes módosító mellett? Wer ist Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a hármas módosítót elektronikusan.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 Magamat nem számoltam bele korábban. Most pedig a teljes műalkotás. Ó, nem, még itt van a tízes módosító. Ki van a tízes mellett? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. Csak ketten szavaztak nemmel. Nem volt túl sok. Most pedig nézzük az elektronikus zárószavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenöt igen szavazattal, négy ellenszavazat mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevőnek. Egy rövid szünetet tartunk, azonnal újra kezdjük, hiszen most következik az eszmecsere James Morannal, az Unió Egyiptomi küldöttségének vezetőjével. No. Ja, aber ich merke jetzt... Dank dem